figyelem követ, figyelemmel követi majd a helyzetet a helyszínen, és mobilizálja erőit, amennyiben erre szükség lenne. Obdržel jsem šest návrhů usnesení. Köszönöm szépen. Nos, a vitát lezárom, és a szavazásra akkor kerül sor, amikor a következő vitákat lezárjuk. A következő napi rendi pontunk Kambodzsa és Sam Ranci esete. Az első hozzászóló Sáke asszony kettő percre kapszott, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ranci Sam, Sam Ranci kollégánk, kambodzsai parlamenti képviselő, és ezért próbálták meg megölni a a párti tagok, és többek között be is akarják zárni az uralkodó pártnak nem tetszik az, hogy felszólalt az emberjogi túlkapások ellen például. Az Európai Unió a legnagyobb adakozó, és az egyetlen 2006. Kambodzsában. 2006-ban a Liberal International-től díjat kapott Sam Ransi, mert azokat a jogokat védte, amelyekkel egyetértünk mi is. A kambodzsai hatóságoknak az ENSZ külön ö, emberjogi jelentőjének ö, követeléseit kellene re, ö, megvalósítani. Köszönöm. Romeva Rueda úr a következő. Well, as it has been said. Köszönöm szépen, ahogyan már elhangzott. Az Európai Unió a legnagyobb adományozó intézmény. A legnagyobb pénzösszegeket adjuk Kambodzsának, ezért jogosan követeljük a kambodzsai hatóságoktól, hogy deform, demokratikus reformokat hozzanak, és feleljenek meg a jogállamiság követelményeinek, valamint az alapvető emberi jogokat tartsák tiszteletben. A korrupciót meg kell fékezni, amely az emberek arra ösztönzi, kényszeríti az embereket, hogy elhagyják a lakóhelyüket a büntetlenség kultúrája virágzik, és senkit nem visznek bíróság elé, aki megszegi a törvényeket. Nincs szabad politikai véleménynyilvánítás. Ki kell mondani, hogy aggodalmunknak adunk hangot Sam Rainsy bebörtönzését illetően, és számunkra ez szimbolikus és politikai természetű kérdés. Nagyon aggasztó, hogy Sam Rainsy urat megakadályozzák abban, hogy részt vegyen a választásokon, illetve állít, állít, tehát ő maga is képviselőjelölt lehessen. Köszönöm. Now Veronique Kaiser. Köszönöm, Romeva Rueda úr. Veronique de Kaiser következik. Hát olyan sürgősségi téma ez, akit Sam ö, jelen, ö, egyenisége fémjelez. De problémás a demokrácia kérdése mögött az ügy ö, mögött. Én szent, ö, vezetővel ö, á, került szembe, ö, és többször is börtönbe akarták ítélni, illetve gránát támadást intéztek ellene. Ma pedig azért ítélték el, mert Vietnám és Kambodzsa közötti határ problémát kritizálta. 12 év, ez azért elég sok börtönben, de hát egyértelmű, hogy mit akarnak, az, hogy a következő 2013-as választásokon ne vehessen részt. Hiszen ő a legnagyobb ellenzéki párt vezetője. Hát ez a helyzet Kambodzsában, jönnek a választások, választási manővereket tapasztalunk, de Renzi esetén túl vannak még mások is, mint például Sosua, akit elítéltek, Sákra újságíró, akit kilenc hónapig tartották fogva, miután bírálta sokan alelnök környezetének korrupciós ügyeit, ügyeit, stb. stb. Tehát emlékeztetnék csak arra, hogy mi adunk legtöbb pénzt ennek az országnak, és nekünk kellene odafigyelni arra, hogy az alap jogokat tiszteletbe tartsák, és sürgősen fel kell lépnünk azon nép érdekében is, akiket a leginkább érint mindez. Köszönöm. Madame de Kaiser. Köszönöm, de Kaiser asszony. Tenok következik egy percben. Köszönöm szépen. Eh, papíron pluralista demokráciáról van szó, azonban a Human Rights Watch eh, eh, keretében azt hallottuk, hogy a politikusok, illetve az újságírók újságírókat megtámadják, hogyha a kormány ellen szólnak elveszik a gazdák földjeit, és a természeti erőforrásokat ellopják, kihasználják. Az ellenzéki vezetőt Franciaországba utasították, itt tíz évre börtönbe vetették, a bűne pedig az volt, hogy rámutatott arra, hogy a kormány eltulajdonítja a gazdák földjeit a határmenti Vietnámmal kapcsolatos határmenti viták keretében. A mai, mai állásfoglalás időszerű, rá kell mutatni arra, hogy amikor a kambodzsai kormány az Európai Unióval szorosabbra kívánja fűzni kapcsolatait, akkor oda kell figyelnie az emberi jogokra, különben a nemzetközi közösség úgy fog rátekinteni, mint Burmára. Köszönöm szépen. Makovály asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm. Samrezit ellenzéki vezetőt 12 évre börtönbüntetésre ítélték. politikai ö, elvek vezérelték. Az ellenzéki párt hasonló ö, elképzelései ismertek már, a bírósági ítélet alapvető jogokat sért, például a tisztességes tárgyaláshoz való jogot és a, szabadság, és a szólásszabadságot. A kambodzsai kormánynak le kell mondania erről az ilyenfajta tiranikus gond, ö, kormányzásról. Demokráciát kell támogatnia, és nem szabad ö, az egyes személyek jogait megszabdalni. Nem lehet új szabályokat ö, alkalmazni azért, hogy korlátozzák ö, a polgári társadalom ö, szólásszabadságát. Köszönöm. For political groups, Madame Esaya for the EPP. A néppártól Eszály asszony a szót. Kohtelu on Jávoren huippu sitä. Ez most itt a csúcs az autoritárius rendszernek Kambodzsában, ez a cselekmény, és ez érvényes a kormány valamennyi ellenzékére, akiket megfojtanak úgymond, hiszen egypárti rendszert óhajtanak felépíteni. Rányszi elítélése csak előjáték a 2013-as választásokhoz. Az EU a legnagyobb adományozó, a legnagyobb donor. Kambodzsa vonatkozásában fontos ez, hogy állásfoglásunkban elítéljük az emberi jogsértéseket Kambodzsában. Hiányzik az igazságszolgáltatás, az igazságszolgáltatás átpolitizált, az egyes bekezdésben szó esik a Kambodzsával kötött megállapodásról, mely szerint az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Ez egy feltétele a minden további cselekvésnek Kambodzsával. DSND. Köszönöm szépen, Krétu asszony. Köszönöm szépen. Igaz, hogy 12 év börtönbüntetés komoly emberjogi sárba tiprás. Mivel kizárták a parlamentből, és felfüggesztették parlamenti uh, immunitását legalább háromszor, ezen kívül egy uh, gránáttámadásban 80-an haltak meg azok közül, akik támogatták, politikai töltést kap ez a börtönbüntetés. A cél az, hogy ne jelöltethesse magát a 2013-as választásokon. Ez a továbbiakban fogja megnyírbálni a demokráciát a kambodzsai határokon belül. Ezért külügyi főképviselőnket arra kérem, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a kormányt felszólítsa arra, hogy tartsa tiszteletbe a demokráciát. Köszönöm. Nem, hat minút, Hefner úr, az öldek nevében másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kambodzsa egy rendkívül szép ország, hatalmas történelemmel, azonban ez a történelem és az ország megvannak a sötét oldalai, az ijesztő oldalai is, különösen most, hiszen eltűnnek emberek, embereket ok nélkül őrizetbe vesznek, nagyon nagy mértékű a korrupció, illegális föld, elvételek, erdőírtások és a többi. És akik mindezt pellengére állítják és kritizálják, azokat látszat bírósági eljárások során elítélik és sűrűzetbe veszik. Ezt már megismételtük az Európai Parlament részéről. Sam Rizi ellenzéki vezető Kambodzsában többszörös üldöztetésben részesül, már megválasztották, 95-ben eltávolították a parlamentből, aztán újra vissza tudott térni, rengeteg támadást, merényletet közvettek el ellene, egyszer 80 halálos áldozatot követelt egy ilyen támadás. Én jó magam is felkerestem őt Kambodzsában. Ő egy békés ember, az emberi jogok elkötelezett harcosa, és most látszat érvekkel 12 évre ítélték. Az, hogyha az ellenzéki vezetőket bezárják, őrizetbe veszik, akkor az országuk ö, embereinek nagy részét is bezárják, akiket ezek az emberek ö, képviselnek így módon megakadályozzák, hogy a következő választásokon indulhassanak az ellenzékiek, és ez a demokráciát és az emberi jogok tiszteletben tartását akadályozzák. Azt hiszem, hogy ezt nem vehetjük, nem fogadhatjuk el, és ezért az Európai Bizottsághoz appellálok, különösen az egyes bekezdést illetően, ami a Kambodzsával való együttműködési dokumentumot illeti, melyben szerepel az emberi jogok tiszteletben tartása, mint az Európai Unió támogatásának feltétele. Elnök, köszönöm. Bielun kapja meg a szót a konzervatívok nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Lehetőségem nyílt arra, hogy kétszer is ellátogassak Kambodzsába. Először két évvel ezelőtt egy parlamenti választási megfigyelő misszió keretében, illetve másfél évvel ezelőtt is ellátogathattam ebbe az országba. Olyan országról van szó, amely nagyon gyorsan fejlődött az elmúlt időszakban gazdasági szempontból. A régió más országaival hasonlóan. Sajnos a gazdasági növekedés nem egészítik demokratizálódási folyamat, nincs erős média, a médiát a kormány uralja, és nincs erős civil szervezeti rendszer sem. A Reinszi képviselő elítélése nagy pofon az ellenzék számára, nem vehet részt a parlamenti választásokban, népszerű az országában, ezért nagyon meglepő ez a, ez a büntetés, hiszen a vörös kmer rendszert követően nagyon sok bűnöst nem állítottak igazságszolgáltatás elé. Különösen a határmenti kérdések okoznak problémát, ezeket azonban a tárgyalások során meg kell oldani. Köszönöm. Basescu asszony, mondja az elnök. Is concerned, so now you have, you have the time to do it. Este regretabil că tribunalele... Köszönöm, elnök úr. Sajnálatos, hogy a kambodzsai bíróság még letartóztatásokhoz folyamodik, hogy az ellenzék képviselőt megfélemlítse a az újságírók és az emberjogi harcosok a célpontjai ezeknek, és azok, akik a szólásszabadság mellett állnak ki. Politikai jellegűek inkább ezek a vádak, nem mások. Ez egy szimbolikus gesztus, mert a vietnámi határ kérdésben tiltakozott de a kormány akarta, hogy börtönbe kerüljön, és hogy ne vehessen részt a 2013-as választási kampányban. Ezért fel kellene szólítani a kambodzsai kormányt, hogy tartsák tiszteletbe a demokrácia mellett vállalt kötelezettségeiket. A kambodzsai parlamentben a lehető leggyorsabban vissza kellene, hogy kerüljön Samránci, mert ez a helyzet rendkívül veszélyes az emberjogi helyzettel kapcsolatban. Tessék, Korhol asszony. Kiitos. Kambodzsalaisen Köszönöm, elnök úr. A kambodzsai bíróság azon ítélete, hogy most tíz évet szabott ki, a téves tájékoztatás miatt és a közokirat hamisítás miatt, nos ez valóban aggodalmat keltett a bíróság a függetlenségét illetően Kambodzsában. Itt egészen egyszerűen önkényesen értelmeztek törvényeket, és ez már rendszeresen történik. Az ellenzéket ilyen módon félelmítik meg, és a vélemény nyilvánítés szabadságát így korlátozzák. Kambodzsában fejlődött a helyzet, most viszont a demokratikus rendszer fejlődéssel lefékeződött. Sajnos a ö, zónában, több országban is ez a helyzet. Vannak nemzetközi megállapodások, van megállapodás az EU-val is, és a kambodzsai kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy az alapvető jogokat védeni fogják, az EU-nak pedig követelnie kell, hogy a kambodzsai kormány valóban megfeleljen kötelezettségvállalásainak. So you have the floor, Mr. Preda. Köszönöm szépen, Préda úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szambrázi esetében, ahogy ez már elhangzott, két ítéletről van szó. Először két évre, most pedig 12. Ö, okirathamisítás miatt ítélték el, de mindenki tudja, hogy gyakorlatilag itt arról van szó, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy a választásokon részt vegyen. Az eljárással kapcsolatban felmerül az, hogy Sam Reisit zárt ajtók mögötti tárgyaláson ítélték el, és nem tartották tiszteletbe a tisztességes eljáráshoz való jogot. Ez pedig nem egyedi eset többen, akik kritizálták a kormányt, hasonlóan jártak. Őket is a bíróság elé citálták. Holnap pedig, ahogyan mások is elmondták, Kambodzsa és az Európai Unió együttműködése alapján fel kell szólítani ezt az országot, hogy tartsa tiszteletbe az emberi jogokat. a a Köszönöm Ďakujem za slovo, vážená pani komisárka. a Kambodži Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Kambodzsában más országokhoz hasonlóan a politikai hatalomért való harc az életért való harcot jelenti. A kambodzsai hatóságok likvidálják ellenfeleiket, börtönbe zárják őket, gyakran megölik őket. Ezt tapasztaljuk Szamrányzi esetében, a hatóságok megpróbálnak megszabadulni tőle, azért, mert kockázatot jelent a szemükben, és egy esetleges politikai változást hozhat. Ebben az esetben követelhetjük a kambodzsai kormánytól azt, hogy ne üldözze politikai ellenfelét, és tegye lehetővé, hogy a választásokban részt vegyen. Ebben az esetben sikeresebbek lehetünk, mint más esetekben. Ezért érdemes lenne politikai nyomást gyakorolni Kambodzsára, és követelni Kambodzsától, hogy változtasson viselkedését, változtassa meg a körülményeket, és biztosítson szabad politikai vitateret az országban. Tisztelt kollégák, hét állásfoglalás tervezetet kaptam a vita végén, de mielőtt ez megtörténne, biztos hogy adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm azoknak a képviselőknek, akik részt vettek a vitában. Valóban aggasztó a helyzet Kambodzsában, őszinte eszmecserét folytattunk a kambodzsai képviselőkkel október 8-án legutóbb az ország demokratikus intézményeiről, illetve a parlamenti ellenzékkel való bánásmódról. Sam Ranzi esete úgy tűnik, hogy már rendszeresen előfordul. Ugyanakkor az igazságszolgáltatási szervek részt vesznek a politikában, fennáll a veszélye annak, hogy a parlament nem fog tudni megfelelően ö, szabad eszmecsere formaként működnie. Vannak azért ö, jó pozitív jelek is, mert az, ember, az ENSZ emberjogi ö, tanácsának ajánlásait elfogadták. Tudjuk, hogy új BTK és korrupcióellenes jogszabály született, de ezeket végre is kell hajtani a gyakorlatban. Emlékeztetnünk kell Kambodzsát, a korábbi választási megfigyelő delegációk meglátásaira. Közös fórumot kell létrehozniuk a civil szervezetekkel. Kambodzsa továbbra is szegény ország, nem is kicsit szegény ország. Nagyon sokat kell még tenni a közelmúlt gazdasági növekedése után, ehhez reformokra van szükség a föld törvény vonatkozásában, fenntartható gyakorlatot kell az erdő gazdaság terén is, és a természeti kincsek kiaknázása terén is bevezetni. Ha csökkentjük a kapcsolatokat, ez nem fog segíteni a legszegényebbeken, csak azokat fogja segíteni, akik a demokráciát csak emlegetik. Egyszerűen a türelmes dialógusnak nincs ö, megfelelő alternatívája. Hogyha nem ö, folytatjuk, akkor minden kapcsolatunk megszakad, és befolyásunk is. Folytatjuk tehát a pozitív kezdeményezések ösztönzését Kambodzsában, az emberjogi, a nemek közötti egyenlőség terén, a parlamenti demokrácia, a szabad sajtó létrehozása érdekében köszönöm. Thank you, Madam Commissioner. The Köszönöm szépen, biztos asszony. Kambodzsával kapcsolatban különös tekintettel szemlészi esetére a vitát lezárom, de van még egy témánk, az Észak-Kaukázus, Oleg Orlov esete. Hautala asszony kezdi a vitát. Uh, Tisztelt elnök úr! Az